Végül is a munkavállalók egészségének védelméről van szó, ami nagyon szorosan összefügg az élet védelmével, és Köztinger asszonynak szeretnék gratulálni a szövegéhez.